Ayala Sender jelentéséről fogunk szavazni. A számvevőszék egy tagjának kinevezése. Veszberg úrról van szó. Akkor most szavazunk. A határozati javaslatról fogunk szavazni. Nincsen módosítás a témával kapcsolatban. Most elektronikusan fogunk szavazni. Név szerint szavazunk. Név szerint szavazunk, tehát titkos szavazással. Kérem, hogy mindenki használja az elektronikus szavazókártyáját. Szokás szerint megnyomhatják ugye az igen, a nem és a tartózkodó gombot. That the blue light will be exposed. No green no red, no white. Csak a kék lámpa világít, mert titkos szavazás van, nem lesz zöld és piros komb, úgyhogy kezdjük. Otwieram głosowanie. Nos, tehát kezdjük a szavazást. Megnyitom a szavazást. Czy wszyscy głosowali? Mindenki szavazott? Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Ezzel elfogadottnak tekintem e, ezt a javaslatot, és gratulálunk Ayala asszonynak. A következő jelentés, Diana Wallis jelentése, Hankis Ágnes képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem. Ezt szavazásra bocsátom mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Köszönjük szépen Wallis asszonynak a jelentését. Következik a Zahradil jelentés egyes textiltermékek származásának igazolása. Zahradil a jelentéstevő kapja meg a szót. Uh, just briefly, Mr. Röviden, elnök úr. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy jelentést készíthettem. E, egy jogszabályról van szó, amely túlságosan redundáns, és ennek e, és a jobb jogalkotás értelmében és a jogalkotás csökkentése eh, érdekében eh, végeztük el ezt a munkát. Szeretném mindenkinek előre megköszönni a támogatását. Köszönöm szépen. Akkor most szavazunk a jelentésről. Név szerint szavazunk. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. A Zahadi jelentésről mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk Zahradil úrnak. A következő napi rendi pont szavazás a Szerekieni jelentésről, a Horvát Köztársaság részvétele a kábítószer és kábítószer függőség Európai Megfigyelő Központja munkájában. De Kaiser asszony szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, nincs nálam itt a kártyám. It's a very big problem. Ez hatalmas probléma mindenki számára, mondja az elnök. Sprawozdanie pani Szeracze. Köszönöm szépen. Akkor most a Szerecsiani jelentés, a horvát közösség részvétele, a kábítószer elleni megfigyelőközpont munkájában mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. Köszönjük és gratulálunk Szerekjani asszonynak. A következő az okoni jelentés az euró készpénz euróvezethez tartozó tagállamok közötti határon átnyúló üzletszerű közúti szállításáról szóló rendelet alkalmazási körének kiterjesztése. A jelentés tevője szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, jelentéstevőként és a frakció, azon frakciók nevében, amelyek egyetértenek, azt kérdezem, hogy két jelent, azt kérem, hogy a két jelentésről való szavazás hat, ö, halasszuk el. Egy mostani jelentésről van szó, illetve erről a jelentésről van szó, illetve egy másik jelentésről, a 0076-ról. Ez ennek eljárási oka van, ennek az elhalasztásnak, és ez jobb együttműködést tenne lehetővé a tanácsal és a bizottsága. Azt szeretném kérni mindenkit, hogy, hogy a két jelentés elhalasztása mellett szavazzanak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretném hogy szeretnék meghallgatni valakit, aki támogatja ezt a, be, ezt a kérvényt. Köszönöm szépen, elnök úr, Balszaszony, köszönöm szépen, elnök úr. Tisztázni szeretném, hogy a szakbizottság azt kérte, hogy ezt halasszuk el, mert egy eljárási hibát állítottunk, állapítottunk meg. A tanács szövegében egy szerepelt egy preambulum bekezdés, és ez hiányzik a koreper szövegből. Azt is elmondták, hogy az Európai Bizottság jogi szolgálata sem fog beleegyezni egy olyan szövegbe, amely nem felel meg az egyetértésnek, mind a mellett, hogy ez a közös egyetértés, ez jogilag nem kötelező érvényű. Ezt az egyoldalú változtatást nem tudjuk elfogadni jogilag, ezért nem fogunk addig szavazni, amíg nem sikerül megoldani ezt a problémát. Nem engedhetjük meg, hogy az intézményközi megállapodás vagy egyéb megegyezések korlátozzák az Európai Parlamentnek a hatalmát, amelyet a szerződés határoz meg, úgyhogy világossá szeretnénk tenni, hogy ezt, ezt az eljárás formát nem tudjuk elfogadni, és addig nem fog fogunk szavazni, amíg ezt nem oldják meg. Köszönöm szépen mm, Bolsz Szeretne valaki a javaslat ellen hozzászólni? Tessék, Sperroni úr. Elnök úr, én nem ellenzem teljes mértékben ezt a javaslatot, de hétfő délután ugye arra kértek, hogy a heti rendet hagyjuk jóvá. Én akkor felteszem magamnak a kérdést, hogy ez a javaslat a szavazás elhasználására miért nem tegnap született, és miért nem akkor, miért a szavazás előtt egy pillanatban. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig Okoni asszony javaslatáról fogunk szavazni. Mellette ellene tartózkodás. Akkor ezzel mind a két jelentést elhalasztjuk. Okoni, két okoni jelentéstől van szó. Tikau asszony jelentésre következik a globális navigációs műholdrendszerek közlekedésben való alkalmazásai mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, gratulálunk Tikau asszonynak. Következik a Simpson jelentés, a Lisszaboni szerződés szerinti nemzetközi légi közlekedési megállapodások. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Gratulálunk Simpson úrnak. Következik az El Draui jelentés a nehéz tehergépjárművekre kivetett díjak második olvasat. Tehát második olvasatról van szó. Most pedig el kell mondanom, hogy minősített többségre van szükség első blokk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikusan ellenőrizzük ezt. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. és a módosított javaslat, tanácsi javaslat elfogadottnak tekintendő. Gratulálunk Elkadraui úrnak. A Leine jelentés következik az Európai Környezeti Gazdasági Számlák. Most pedig az első blokkról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most az Európai Bizottsági módosított javaslatról szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most a jogszabályalkotó javaslatról szavazunk, állásfoglalásról szavazunk, nincs módosító javaslat, megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk Leinen úrnak. Következik az okoni jelentés, mondja az elnök, de ezt elhalasztottuk, úgyhogy következik az ODI jelentés az EU kutatási, technológiafejlesztés és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik kutatási keretprogramja. Egy állásfoglalás tervezetről van szó, jelentés, jelentéstervezetről van szó. 12-es bekezdés első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as bekezdés első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es bekezdés, részenkénti szavazás két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 47-es bekezdés, részenként szavazunk első rész mellette. Kovó úr Tessék, Rani a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, tájékoztattam a titkárságot arról, hogy szóbeli módosításom volt. A 27-es bekezdés törlésével kapcsolatban, hiszen ennek a tartalma nem elfogadható az Index projektről szól ez, de arról szeretném tájékoztatni a házat, tisztelt házat, hogy egy olyan projektről van szó, amely etikai felülvizsgálat tárgyát képezte 2011 Ben a Franciaország, az Egyesült Királyság és Hollandia szakértői vettek ebben részt. Az etikai felülvizsgálat pozitív volt, és semmiféle eh, ellenvetést nem találtak. Az etikai aspektusokat az Európai Bizottság megvizsgálta az eljárás kezdete óta, úgyhogy azt szeretném kérni a kollégák, kollégáktól, hogy a valóságnak nem megfelelő tényeket ne foglalják bele a javaslatban. Nagyon fontos tudományos projektről van szó a Krakói Egyetem részéről. Nos, van tehát egy szóbeli módosító javaslat, mondja az elnök. A 27-es paragrafus törléséről szól ez, teljes törléséről. Az első kérdésem az, hogy vannak-e olyan, vannak-e ellenvetések? akik állnak, azok a ellenvetéssel élnek, több mint 40-en álltak fel, ezzel a szóbeli módosítás nem fogadható el. Akkor térjünk vissza a 47-es bekezdésre, két rész, első rész mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk, másik rész mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 60-as bekezdés, részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. másik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. E preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük ezt a szavazást, megnyitom a szavazást az E preambulum bekezdésre. E, proszę Państwa, e, koleżanki i koledzy. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Please leave. Kérem, mindenki hagyja el a termet a legközelebbi ajtón keresztül. Kérem, hagyják el a termet a legközelebbi ajtón keresztül. A legközelebbi kiáratot mindenki keresse meg. És kérem, senki ne használja a lifteket, és senki ne menjen vissza az irodájába. Kérem, senki ne menjen vissza az irodájába. And leave the build. Kérem, hagyják el a termet, amilyen gyorsan csak lehet. Kérem, hagyják el a termet minél hamarabb. And don't go back to your Kérem, mindenki hagyja el az épületet, és azonnal uh, menjen ki, ne menjen vissza az irodába. Not to go to our office. Kérem, senki ne menjen vissza az irodába. Kérem, mindenki hagyja el az épületet. And take the nearest exit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 Uh, Kedves kollégák! Kedves kollégák! Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyszerű gyakorlatot. Örülök, hogy mindenki egyben éppen egészségesen visszatért a terembe. Szerintem van egy kellemes közleményem, nincs több szavazás, holnap lesz szavazás. A szavazatmagyarázat is holnap lesz. Hát sajnálom, hogy ezt nem tudtam előbb elmondani. Kire Kohn-Bendit? Kohn-Bendit kolléga. Köszönöm szépen.